Kollégák, kérem, kezdjük el a munkát. Tudom, hogy kicsit csúszásban vagyunk, de a kollégáknak lehetőséget akartam adni, hogy eljussanak ide a blokádon át. Első napirendi pont az e, a külügyi szolgálattól Megléd asszony jelentése. Professzor asszony, Öné a szó. Köszönöm. Szép jó reggelt mindenkinek. Örülök, hogy visszatérhettem a bizottsághoz. Itt van a term jelentés mindenki előtt. Itt láthatják nálam is a példányt. Valójában ez arról szól, amit önök maguk is leírtak a 2011-es közlekedési fehér könyvben, Más szóval azt akarták, hogy mérjük fel, hogy a kitűzött célokhoz képest hányadan állunk, milyen előrehaladás történt. Azt is elmondom, hogy a FedLap az egy kis verseny eredménye, nyilvános verseny volt, nyilvános szavazással. A győztes az egy spanyol fiatal ember volt, ő csinálta a fotót. Ezt majd Potocsnik úrral véglegesítjük januárban. Na, térjünk rá a riportra. 2013, mint tudják, a levegő éve, úgyhogy nagyon is összpontosítunk a közlekedésre és a közlekedés hatására a légminőségre, valamint arra, hogy mindez hogyan hat vissza az emberekre, a lakosságra. Tudják, hogy a közlekedés felelős jelentős mértékben a légszennyezésért, az utolsó két évben eh, ez jelentős probléma volt továbbra is az, az euró standardek a gépjárművek eh, vonatkozásában nem érték el a, a szükséges sikert a nitrogén-dioxid eh, vonatkozásában. De azért vannak egyébként általánosságban lé, levegőminőségi javulások. Hogy mi okoz rossz levegőminőséget, például a közúti teherfuvarozás. Ez egyébként a nitrogén-dioxid szinteknek a felelőse is. Az utóbbi évtizedben az a kén oxid, azaz a savas eső, az 0,14%-kal csökkent mindösszesen az utóbbi évtizedekben, bár sok erőfeszítést tettünk. Igen, 14, ezt mondtam, mondja a speaker. 2010 óta nézzük a zöld, illetve az üvegházhatású gázok hatásod, hatását. 2010-től kezdve van csökkenés. Ezt betudtuk annak, hogy recesszió van. 2011-ben történt egy újra visszapattanás, kicsit növekedtek a az üvegházhatású gázok kibocsátása. Tehát általában mondhatjuk, hogy jó irányba haladunk, a közlekedési vonzatok ugyancsak folytatódnak, ezeket figyelnünk kell. Azt szeretném mondani, hogy a közlekedés energiafogyasztása enyhén emelkedett 2011-ben 2010-hez képest, de a közlekedési üvegházgáz kibocsátás csak egy nagyon minimális mértékben növekedett 0,4%-ban. Tehát mondhatom, hogy e, egyenes vonal mutatkozik. Egyébként a dolgok e, nem, e, nem jó irányba mennek, a személygépkocsik kipufogó végénél mért kibocsátása tekintetében sem Eh, az is fontos, hogy eh, azt a bizonyos 10%-ot valahol megvalósítsuk, ami az üzemanyagoknál a megújuló energiából származna. Eh, a valóság a, személy, a személygépkocsiknál is eléggé gyászosan néz ki. Az eladások környezetkímélő gépjárműveknél 7000 volt 2009-ben, és valami 9000 2010-ben. Hát, hát minimális ez. Innovációkat várunk az akkumulátor technikában, különféle gépjármű motorokat várunk, úgyhogy sok minden zajlik a kulisszák mögött. Az a kérdés, hogy majd ez hogyan alakul át elektromosan meghajtott gépjármű flottába. A kibocsátásokra térek át. A közlekedési kibocsátások 26 kal maradnak az 1990 évi szintek felett. Ez az egész spektrumra kiterjednek a nemzetközi légiközlekedéstől a tengerhajózásig. Vannak csökkenő trendek, látják, de de a felső vonalnál látjuk, hogy a kéndioxid megy le, aztán a részecskék, a szállópor eh, részecskék lemennek. Eh, a nitrogén oxid, illetve a nitrogén dioxid az, amivel foglalkozni szeretnék, mert az emberi egészség szempontjából eh, ez a leglényegesebb. Bizonyos csökkenést mutattak ki városokban, 40 városban, tehát itt eh, gyorsan konkrétumok felé eh, mozgunk el. Eh, a forrásokat is felosztottuk. Glasgow-t mondanám példaként, ez kiemelt város volt. A nitrogén-dioxid továbbra is problémás. Ennek az oka a, elsősorban a közlekedés. Látjuk, hogy a, a NOx éves limitjeit 44%-kal lépték túl. Ez egyébként az ozonnak a prekurzora is, és az pedig egyértelműen egészségkárosító anyag. Érdekes, hogy a PM10-es itt a, több, a, a többlet mennyiség 33% volt. Ez a szív-érrendszer számára veszélyes. Úgyhogy a városokban továbbra is azt látjuk, hogy maga a közlekedés kockázati kitettséget jelent az emberi egészség szempontjából, meghaladják az értékek, a korábban kitölt célértékeket. A szállítás, terfuvarozás a baloldalt minden közlekedést látunk, jobb oldalt csak a teherfuvarozást. Érdekes módon Rotterdam körül koncentrálódnak a dolgok. A PM koncentráció továbbra is jelentős százalékot tesz ki, 9, illetve 12 százalék 2010-12 között ugyancsak koncentrációt mutattunk ki kéndioxidban, tehát a, a hajó, teherhajózás továbbra is igen jelentős tényező. Sok minden múlik az üzemanyagon, meg azon, hogy milyen típusú üzemanyagot használnak. A kéndioxid azért aggasztó, mert az a, a légzőrendszert károsítja, a szemeket károsítja. A hajó ágazattal beszéltem, és kiderült, hogy ők is nagy erőfeszítéseket tesznek, megpróbálják meghatározni, hogy milyen lesz a jövő, de hát sok mindent kell addig még tenni. Még egy másik tényező a zaj. Egyértelmű, hogy a zaj az egyik eh, legkitartóbb eh, mellékjelensége a közlekedésnek. 70 eh, millió embert elemeztek. Ez azt jelenti, hogy az 55, 55 decibelt meghaladó zaj az igen jelentős területeken tapasztalható. igazából depressziós számok, azok, amely a, az éjszakai zajra vonatkoznak, ez a, ez a rémálomszerű zajhatás, ami éjszaka jelentkezik, hát ez is 44%-ot érint a vizsgált mintában. Egyébként az ügynökségnek vannak ilyen zajmérői, mindenki kérheti ilyet, és megmérheti magának, hogy milyen zajszennyezettségben él. Nézzünk bizonyos célokat, hogyan értük el ezeket. Ez itt egy első felmérés, és gyorsan emlékeznék arra, hogy van közlekedési üvegházhatású gáz kibocsátás. Itt 2005-ig 50%-os csökkentést irányoztunk elő, 2050-ig 40%-os csökkentést irányítottunk elő a CO2 kibocsátásban, illetve a, a személyautóknál is van egy ilyen csökkentés kilométerenként. A jelentésünkből az derül ki, hogy a célok megközelítése és hatalmas erőfeszítéseket igényel. Keményen belegondoltunk abba, hogy a dolgok jelen állása szerint mit csináljunk annak érdekében, hogy legalább a jó útra rá tudjunk térni. Ugye mindenképpen jó lenne bővíteni az alternatív üzemanyagok hozzáférhetőségét a, a piacon, például elektromos áramot, aztán bioüzemanyagok, vagy a, a, a cseppfolyósított propángáz. De egyébként a, az ilyen alternatív üzemanyagot használó gépjárműveknek a piaci penetrációja egyáltalán nem adható jelentősnek. Ugyancsak e tekintetben fontos az infrastruktúra kiépítése, illetve a címkézés. Az a lényeg, hogy a fogyasztók össze tudják hasonlítani egymással az alternatív üzemanyagokat. Az, ölt, az üvegházhatású gázok a zaj, ezeket csökkenteni kell, ugyanakkor a közlekedés szállítás iránti keresletet menedzselnünk kell. Sajnálatos módon <clears throat> nem láttunk olyan lehetőséget, ahol a szétválasztható lenne az iparág, illetve tehát szétválasztás a, a igazi termelés és a támogatás között ez nem valósítható meg. Látjuk egyébként, hogy növekszik a kereslet, és ez előtérbe hozza a, kere, a környezetre károsabb közlekedési formákat, a közlekedés, a szállítás esetében ez nem megkerülhető. A jelentésben azt mondjuk, hogy a közlekedés így módon történő átalakítása többszörös haszonnal jár. E, nem csak az üvegházhatású gázok csökkennek, hanem a városi populációnak az egészségi állapota is. Hát körülbelül ez van a jelentésünkben, várom a kérdéseiket, és köszönöm szépen. Can members indicate... Kérem szépen a képviselőket, hogy jelezzék, hogy ki kéri a szót. Okay, I've got at the moment Mrs. Ayala Sender, Mrs. Meissner, Mr. Kramer. I shall start with Mrs. Ayala Sender. Ayala Sender asszony, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Megléd asszony ezeket az érdekes adatokat. A környezetvédelmi ügynökség nagyon hasznos és nagyon érdekes információkkal láttál bennünket. Két kérdésem van. A zaj jal kapcsolatban. Ismerjük a bizottság javaslatát, amely egy olyan rendszerre vonatkozik, melyben a fékeket cserélnék ki a tehervonatokon. És arról is szó van, hogy egy erre vonatkozó projektet elkezdenének. Persze ez pénzbe kerül, miközben a tanács ezen a területen is csökkenti a költségvetést, tehát kevesebb pénzeszköz áll rendelkezésre, ugyanakkor a projektet bemutatták nekünk is. A kérdés aképpen fogalmazható meg, hogy hogyan lehetne kialakítani ezt a projektet, melynek célja, még egyszer mondom, hogy a tehervagonok fékpofáit úgy cseréljék ki, olyan minőségére cseréljék ki, hogy ne legyenek hangosak, amikor a városokon keresztül mennek. Van-e információja azzal kapcsolatban, hogy hány decibellel lehetne csökkenteni a vagon fékezésből eredő zajt, és elérhető volna-e, hogy egy bizonyos decibel határa alá tegyük az aj kibocsátást. Gyakran az ilyen lépésekkel csökkentjük ugyan a zaj kibocsátást, másrészt viszont a kapacitások kérdése merül föl. Van még egy kérdésem is. Van-e, rendelkezik-e ön tudományos adatokkal azzal kapcsolatban, hogy milyen mértékben lehetne csökkenteni a kibocsátatott káros anyagokat, akkor, hogyha az autópálya szállításról vasúti szállításra térnének rá az átaszállítmányozók, hiszen a villanyáram előállítása is kibocsátásokkal jár. Tehát tudna-e adatokat mondani ezzel kapcsolatban? Köszönöm. Meissner asszony, köszönöm szépen Gléd asszony az előadását. Először is a tenti guideline-okkal kapcsolatban vannak kérdéseim, hiszen a közlekedés környezetvédelmi kihatásait épp ezek a guideline-ok -ok próbálják, iránymutatások próbálják felmérni, például az autópályáról a sínre, a vasútra való átállás következé, következtében, és joggal mondta, hogy a szállítást, a közlekedést nem lehet elkerülni. Ugyanakkor azt mondta, hogy az elektromobilitás nem tartotta be az ígéreteit. Az is a kérdés, hogy honnan jön az áram, vagy pedig a probléma az, hogy nem volt elég nagy kereslet az elektromos autókra. De persze van a hidrogén meghajtású autó is hamarosan közeledik a karácsony, mit kíván a karácsony falá, mi legyen a jövő, hogyha kérdezhetek így. Második kérdésem pedig a hajók és az LNG-re vonatkozik azt mondta, hogy a hajók azért nagy környezetszennyezők, mert nem megfelelő dízelolajjal közlekednek, de vannak amelyek már mással, és van olyan kísérlet is, ahol cseppfolyós gázzal hajtják meg a hajókat, és vannak olyan kikötők, Rotterdam, meg Zébrügge, ahol például már az cseppfolyós gázzal való feltöltést is megoldják, tehát nem szállítják a gázt, hanem ezzel hajtják a hajókat. Lehetőség volna esetleg a kamionok meghajtására is elengével, illetve már vannak zero emission veszel, veszelek, nulla kibocsátású hajók is. A keleti tenger területén, ahol egy becsvágyú célt akarnak elérni, a scrubberek bevetésén gondolkoznak. Mit gondol erről? Kramer úr, Köszönöm szépen én is az előadást, az információkat. Például az a 30 milliárd, amelyet az európai légitársaságok kapnak meg, ezzel gyakran érvelek, ugye a jövedéki adót írják nekik jóvá, hát ha ezt a vasút megkapná, akkor jelentősen jobb helyzetbe volna, és nagyobb versenyelőnyel rendelkezne. Alapvető kérdésem tehát a keretfeltételeknek meg kell változniuk, mit lehet tenni? Nem fogjuk elérni a céljainkat, hogyha a keretfeltételeket nem változtatjuk meg, hiszen a környezetkárosító közlekedést súlyosan megterheljük az adókkal, és hát világos, hogy mindenki szívesen, például a diákok szívesen mennének vasúttal, ha olcsóbb volna. Az ikákkal kapcsolatban van egy konkrét kérdésem. Az egész vertikumot megvizsgálták-e a Német Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal azt mondja, hogy ha a vertikumot a termeléstől a recyclingig összehasonlítjuk, az elektromos autók jelentősen elmaradnak a ma lehetséges normától, bár itt is csökkenteni lehet a kibocsátást az egész lánc során, hogyha jobb anyagokkal használunk. Aztán a footprint információ, a széndiokszid lábnyomra vonatkozó információ a fogyasztók számára. Mennyiben jutottak előre ebben a vitában, hogy a különböző közlekedési eszközökben emissziós adatokat is publikáljanak. Ami pedig a, a zajt illeti, pontosan tudjuk, hogy a kibocsátás helyén lehet a zajt csökkenteni, három és fél milliárddal lehetne csökkenteni például a tehervagonok zaj kibocsátását, miközben 10 milliárdot irányoznak elő zajvédő falak megépítésére. Nagy vita van nálunk a zaj kibocsátásról itt a parlamentben, én úgy gondolom, hogy kevesebb pénzzel többet lehetne elérni sokkal gyorsabban, egyetérte ezzel a kijelentéssel. Aztán a noise, hogy ezt a német szót mondjam, tehát a noise egy, áll, egy át, átlag probléma. Hiszen hogyha egy éjszaka háromszor felébredek, aztán öt éjszaka nem, akkor az average-ben, hogy a másik német szót mondjak, tehát az average-ben ez jól működhet. Összességében, tehát látni kell, hogy Például, hogyha jéghideg vízbe lógatom a lábamat, és egy tüzes vason ülök, akkor a térdem éppen jó átlag hőmérsékletben van, tehát az átlag nagyon-nagyon félrevezető lehet. A városokon belüli 30-as közleked sebességkorlátozással kapcsolatban már létrejött az első polgári jogi kezdeményezés, hogy látja ezt a kérdést. És aztán még a légi közlekedés tekintetében nem csak a széndiokszid kibocsátás problémás itt, hanem más káros anyagok, kibocsátások tekintetében, és az airline -ok, a légitársaságok meglehetősen szűkszavók a e tekintetben. De hát világos, hogyha a közlekedést nem változtatjuk meg, a mobilitási normákat nem változtatjuk meg, akkor nem érünk el áttörést. Meissner asszony idézte az előbb, transport cannot be avoided. Ez így van. A közlekedés nem lehet elkerülni, de át lehet alakítani városokat. Például Kopenhágából kiszorították az autókat, mindenki kerékpárral jár, vagy Berlinben, ahonnan én jövök, 300 autó van 1000 lakóra. Tehát úgy gondolom, hogy más a mobilitás egy érték, de ugyanakkor a klímát is védenünk kell, tehát más közlekedési eszközökre kell átállni. Köszönöm, Taylor úr! Uh, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen önnek is az előadását. A széndiokszid kibocsátás csökkentésének célja üdvözlendő és érthető, hiszen csak így lehet az éghajlatváltozás legrosszabb hatásait kiküszöbölni. És a parlament sok nagy erőfeszítéseket tett a célok elérés érdekében. Ám a WHO azon célkitűzése, hogy a dízel kibocsátások kapcsáni eh, figyelmeztetését eh, megújítsa, és a passzív dohányzás szintű kockázati osztályba ossza be. Ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy mit gondol erről, és a dízel kibocsátások jelenlegi szabályozási keretét eh, hogyan látja, illetve nem gondolja úgy, hogy a jelenlegi szabályozási környezet arra ösztökél mindenkit, hogy dízelre álljon át benzin meghajtásról. Így látja ezt, illetve gondolja, hogy tenni kell-e valamit, és ha igen, mit kellene tenni e tekintetben. Köszönjük. Na nézzük, csak kérje még valaki a szót. Megadom a szót. Ayala Sanders asszonynak, és utána még én is mondok egy-két észrevételt. Igen, igen, köszönöm szépen. Csak még egyszer egy kérdésre szerettem volna kitérni. McGlade asszony te kérem, hogy szóljon a sebességkorlátozás kérdéséről is valamit. A prezentációban azt olvastam, hogy egy-két esetben úgy áll a dolog, hogy semlegesíteni lehet a negatív hatásokat. Van-e tehát tudományos érva mellett, hogy a sebességkorlátozás csökkenti a anyag kibocsátást? Hogyha itt volna egy egészséggel kapcsolatos érv, akkor hasznos volna, hogyha ezt ismerhetnénk, tehát kérem, hogyha további információkkal rendelkezik a sebességkorlátozás kapcsán, ossza ezt meg velünk. Köszönöm szépen, professzor asszony, én is tennék egy-két észrevételt. A hajók általi kibocsátásról szóló diagramját láttam, megvizsgáltam. Ugye ez a 6.1-es térkép a könyvben. Nos, az Nemzetközi Tengerhajózási Szervezet, az IMO úgy döntött, hogy létrehozza a környezetvédelmi akciózónákat a hajózásban, az északi tengeren és a balti térségben, de nem hozott létre egy ilyen zónát a földközi tenger térségében. Ugyanakkor, amikor megvizsgálom az ön diagramját, felmerül a kérdés, fel horgad a kérdés, hogy miért a balti tengeren, a balti tengeren miért hoztak egyet létre, és a földközi tengeren miért nem. hiszen világos, hogy a Lamas csatorna eleve egy nagyon kitett zóna, de hiszen hatalmas forgalom van a Lamas csatornán, de ami engem igazán meglep ezen a térképen, a bekiabálás persze a tolmács nem hallja, Szóval meglep engem a térképben, hogy a balti és az északi tengert kiválasztották, nem is mondanom, hogy ez téves volt, de nem mentek oda, ahol a probléma jelentkezik. Hogyan kommentálná ezt a jelenséget, ezt a tényt? Második észrevételem a szennyezéssel kapcsolatos. A 6.3-ban azt mondja, és egy kicsit provokatív leszek, azt mondja, hogy a légiközlekedés az SO-nak 1, az NO-nak 4 százalékáért felel, és összességében nagyon kevés járó hozzá az összkibocsátáshoz. És bár e, egyetértek azzal, hogy nem nagyon teszünk semmit a légiközlekedés területén, de voltak éppen tényleg innen ered a valós probléma a légiközlekedésből? Vagy pedig a közúti közlekedésből? Márpedig, ha innen származik, akkor másként kell gondolkoznunk, amikor ugye Glasgow-ról beszélt, Glasgow városáról beszélt, és a, a felhabzó szennyezés, szennyeződésről beszélt, akkor kérdezem, hogy Londonról is van-e információja, hiszen fennáll annak a veszélye, hogy a bizottság kijelenti és megbünteti Londont, hogy nem felel meg a környezetvédelmi céljainak. Nem tudom, hogy Kramer és Bradborn urak szájából kivettem a szót, ha nem, akkor még megadom nekik a szót. Láthatják, hogy magam is provokatívan igyekszem a vitát előrevinni, de még egyszer Kramer kollégának adom meg a szót. Igen, te, a te észrevételed motivált engem. Valóban a tengerhajózásban nehéz dízelolajt használnak. Ez a nyersolaj termelés egy mellékterméke, tehát voltak éppen ezt veszélyes hulladékként kellene hatástalanítani. Voltak éppen ezek a tengerhajók, ezek szemét égető művek mindenfajta filter nélkül. Kérdezem, hogy miért nem teszünk valamit a nehéz dízel tekintetében, hiszen előbb-utóbb, amit kiköpnek a hatalmas hajó kéményeiken, az az éghajlatban érezteti a hatását, vagy akár eljut hozzánk. Köszönöm szépen, Brad Born képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Krámer úr észrevétele arra ösztökélt engem, hogy én magam is megragadjam a szót. rendes fiú az a Kramer kollega, de gyakran az jut eszembe, hogy talán vissza akar térni a lo, lovas fogatok korába. Hiszen, elnök úr, ne felejtsük el, hogy két-három pont már megfogalmazódott a vitában. Az, az amiről Kramer úr beszélt, ugye Kopenhágáról és akár Amsterdamról is beszélhetett volna, Kopenhágáról beszélt a ezek valóban kerékpáros városok. Ön, elnök úr, pedig Londonról beszélt, de hát nem hasonlítunk össze egyforma városokat. Ezek kisvárosok összevetve Londonnal, és nem várhatjuk el, hogy egy ilyen nagy metropoliszban ugyanolyan szinten használják a kerékpárt, mint mondjuk Kopenhágában, vagy akár bármely nagy, hatalmas városban, ahol 7-8-9 millió ember él. Nem elvárható ez. Mindig, amikor hallgatom ezeket a vitákat, úgy tűnik nekem, hogy polarizálódik minden, a szélsőséges vélemények fogalmazódnak meg. Nekem az előadásból két fontos e, észrevétel maradt meg bennem. Az egyik a kereslet igazgatás, menedzsment. És én megmondom őszintén, a kereslet igazgatást nem tartom helyesnek. Hogyha egy olyan helyzetben, mint amiben most az EU-ban vagyunk, a növekedést el akarjuk érni, akkor tisztában kell legyünk azzal, hogy szükségünk van a közlekedésre, ahogy Meissner asszony mondta, a termékeknek, az áruknak el kell jutniuk a piacra. Éppen ezért eh, elfogadhatatlan az EU lakosságának, hogy korlátozni akarjuk az áruk eh, szállítását, vagy különös terheket rójunk rájuk másodszorban pedig szinte démonizáljuk a közúti közlekedést. Voltak éppen pedig a közúti közlekedés a látható jövőben továbbra is a az áruk piacra juttatásának legfontosabb eszköze lesz. Beszélhetünk itt a tenger autópályájáról, vagy a vasúti átállásról, nem ellenzem én ezt, de a valóság mégiscsak abban áll, hogy a jövőben is szükségünk lesz a közötti közlekedésre, különösen olyan területek elérésében, amelyek mondjuk nem a kontinens részei, az Egyesült Királyság vagy Írországra gondolok, és ezekben az országokban nem is sok értelme volna a közútról a vasútra való átállásnak. Persze, aggódjunk az emissziók, a kibocsátott káros anyagok miatt, de ne zárkozzunk el a valóságtól. Igenis kérdezzük meg, hogy mi lehetséges és mi lehetetlen a mai világban. Köszönöm. Köszönjük szépen. Meglét professzor, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az utolsó észrevétellel kezdeném, hiszen ez eh, egy sor további kérdésre utalát. A jelentés azt mondja, hogy a közlekedés, hogy ha folytatjuk a közlekedés jelente, jelenlegi mintázatának, ha fenntartjuk a jelenlegi mintázatát, jelenlegi rendszerét, akkor nem tudjuk a célokat elérni. Nem arról van szó, hogy a keresletet akarjuk lefolytani. De hogyha hosszabb útakat kell megtenni, a közúton, mint ma, már pedig erre utal a jelenség, akkor nagyobb lesz a kibocsátás. Hiszen, hogyha közúti teherszállításról beszélünk, akkor igenis látunk bátorító jeleket az áruk és a járművek koncentrációja történik meg. Innen, ezekből a logisztikai központokból rövidebb távra szállítják ki gépjárművel a közúton a az árukat. Valóban ezek a jó példák, és ezeket be is mutathatjuk jó példának. Egyetértek persze, hogy a városokról mondottakkal, de hogyha most megnézik, jelentésem 43. oldalán beszélek Berlinről. És Berlin azt mutatja, hogy ha bevezetnek kis emissziózó, alacsony zónákat, igenis elérik a célokat. Tehát sokkal inkább arról van szó, hogy milyen célokat határozunk meg, és verünk végig, vagy viszünk végig a rendszerem. Végül is tehát az érvényre juttatás, a jogszabályok megjelenítése és érvényre juttatás az egyik kulcselem a közötti közlekedés kibocsátás csökkentésének. Az éghajlatkárosító gázok csökkentése egy nagyon fontos cél számunkra, de ugyanakkor, hogyha, és ezzel áttérek a hajózás kérdésére, fontos, hogy itt ne keverjük össze a, a dolgokkal. A balti tengeren um, széndiokszid jelenti a problémát, a földközi tengeren pedig a, a korom kibocsátás. Tehát világosan kell látni a különbségeket. És azt hiszem, hogy a magyarázható válasz is, illetve ez igaz a lég, légi közlekedésre. Igen, úgy tűnik, hogy kis részben bocsátanak ki NO, NOx, meg más kibocsátás, de hogyha a széndiokszid tehát az, éghajlat, a úzont károsító gázok kibocsátását nézzük, akkor a légiközlekedés a főbűnös. Úgy gondolom, hogy a kereslet tekintetében a keresletről kell gondolkozni, hiszen valóban az áruk újraértékesítése és továbbadása az egyik kulcs. Például a belvízi és hajóközlekedés megoldást jelenthet. Tudjuk például, hogy a kék infrastruktúránkban, a folyókon nem mindig megfelelő a vízszint. És azt is mondjuk gyakran, hogy a múltban meglévő vízszintet nem mindig lehet garantálni a folyókon, és ezért nem biztos, hogy mindenhova elér a vízi közlekedés is. Aztán még egy-két nagyon specifikus kérdésről kollégáimat kérdezem, majd meg ugye a fékrendszerek tekintetében, meg az ajkibocsátások tekintetében, meg a TENTI guideline-ok, -ok, a TENTI iránymutatások kapcsán, mert abszolút nem tudom, mi lehet a válasz. De annyit azért elmondanék. A WHO berkeiben zajló vitáról, hogy teljesen világos, hogy a WHO még meglehetősen konzervatív szakbizottságaival is meggyőződött arról, hogy a dízelt karcinogén módon kell feltüntetni. Elegendő a mi jogszabályunk, a törvényeink? Nem, nem elegendőek, tehát ez egy nagy kihívás egyrészt egy szabályozó testület, várni kell, amíg a szabályozó testület elegendő bizonyítékkal rendelkezik, de ez már hosszabb ideje érlelődik ez a felismerés, és úgy hiszem, hogy világosra kell tenni, nem csak a korom, hanem az ózon és a prekurzor kibocsátás, illetve ennek a prekurzorainak kibocsátása az, amely jelentős kitettséget okoz a lakosságunk számára. A lég, a levegő minőség összehasonlításban egyértelmű bizonyítékokat talál erre. És most pedig megkérném Alfredót, hogy beszéljen egy picikét a fékekről, illetve arról, hogy a scrubbereket alkalmazzák-e majd a balti tengeren. Thank you. Uh, good morning, everyone. Um, well, regarding the... Jó reggelt kívánok! Ami a zajt illeti, nos, ezzel kapcsolatban van előrelépés a jogszabályokban, sőt, úton van egy-egy újabb jogszabály, és természetesen a globális átlag az, amit szem előtt kell tartanunk, de az egyes városokra lebontva is fontos, hogy a célértékek teljesüljenek. A javaslat, ami a, a kibocsátásokra vonatkozik, Nos, itt a, a TEN-tékre vonatkozó iránymutatásokat tudom ismertetni, és itt a legfontosabb dolog az, hogy hogy a projektek finanszírozásánál mindig figyelembe vesszük azt, hogy a különböző közlekedési modalitásoknak akkor tudunk támogatást biztosítani, hogyha az infrastruktúrát fejlesztik, és hogyha elmozdulás van a szárazföldi szállítmányozástól az egyéb modalitások felé. És ebbe az irányba mutatkoznak az elmozdulások. Decemberben a Malmői Zöld Koridorról lesz egy prezentáció, és akkor majd meglátjuk, hogy itt mekkora előrelépések történtek. A teljes projekt megítélését illetően nyilván akkor fogunk tudni beszámolni, hogyha a teljes képet látjuk, és az egyes alternatívákat mélegelni tudjuk. Ennyit szerettem volna köszönöm. Még egy dolgot, hogy említsek, hogy gyakorlatilag a járművek tekintetében a teljes életciklust is figyelembe vesszük-e? Igen, ez így van, hiszen számos termék van már kint a piacon. Hallottunk az NGO-k részéről mindenfélét, hogy mekkora lépés, milyen sok lépésből áll össze, hogy egy autót megalkossanak az újrafelhasználásról és az újrahasznosításról is beszéltünk, sokat hallottunk már, amikor gyakorlatilag vége van egy autó életciklusának. És érdeklődéssel hallgatnám azt, hogy a parlament felkarolna esetleg egy olyan elképzelés, hogy készítsünk egy tanulmányt arról, hogy a járműveknek az életciklusa ö, hogyan is alakul Nyilván itt innovációs technológiák is érintve vannak, úgyhogy ezt komolyabban körül kellene járni, és ezzel jobban tudnánk válaszolni a felvetődött kérdésre. Nyilván a Technológiai Intézet munkatársaival karöltve járnánk itt el. A közbevetés sajnos nem hallottuk, de ez egy nagyon fontos kérdés, amelyet közbevetett, és sajnos erre még nincs meg a válaszunk. Gyorsan, Hát sajnos én nem kaptam választ a kérdéseimre, hármat tettem föl, az autópiac fejlődése, beszéltünk ugye a zöld áramtóról, aztán a hidrogénhajtású autókról is szó, szó volt, de amit a scrubberökről mondott, tehát ez túlságosan specifikus kérdés, de azért a hajózás tekintetében fontos, mert van olyan technológia, amelyel gipszel megkötik a kibocsátást, amit aztán az ásványi technológiákban tovább tudnak hasznosítani, és ez összességében gyakorlatilag azért egy nagyon környezetbarát eljárás lenne. Sajnálom, hogy ezzel kapcsolatban nem tudott nekünk mondani semmit. Esetleg gyorsan erre vissza tudna térni? Megvéd asszony? Igen, elnézést kérek, tényleg nem beszéltem a scrubberökről. Különböző üzemanyagokat említett, és hát Rotterdamban ugye nulla kibocsátású hajók futnak ki, a, a már, tehát a tengeri közlekedési főigazgatósággal és a MEASZ-szal is beszéltünk arról, hogy a flottát, a hajózási flottákat nyilván a nulla kibocsátás felé kellene elmozdítani, és ez egy nagyon lényeges pont. Azt gondolom, hogy a következő évi munkánk során erre talán nagyobb hangsúlyt kellene helyeznünk. Nyilván az, hogy a tengeri hajók, mint flotta, milyen állapotban vannak, ennek nagy jelentősége van az egész környezetre. Vannak olyan kérdések valóban, amelyekre nincsen még meg a válasz, de mindegyiket feljegyeztem, és amikor legközelebb eljövök, akkor erre fogok tudni már válaszolni. Köszönöm, mondja az elnök. Amennyiben szóban nem tudja majd megválaszolni, akkor kérjük szépen, hogy ezeket írásban küldje meg. Köszönjük szépen, hogy itt volt ma nálunk és beszámolt. Mi pedig most folytatjuk 10 órakor a szavazással, de hogyha 5 percet kaphatnék, akkor kicserélném ezt a törött széket, és akkor utána folytatjuk. Okay, colleagues, can we now it's 10 o'clock? Jó, akkor mivel 10 óra van, kedves kollégák, folytatjuk a szavazással, és először is ellenőrizzük, csak egy rutin szavazással, leadással, hogy működnek-e egyáltalán a szavazógépek. Úgyhogy megnyitottam a szavazást, csinálunk egy ellenőrzést, mindenki nyomjon egy gombot. Etel úr mindjárt kikeresi a sok-sok hitelkártyája közül a szavazókártyáját, ezt is megvárjuk. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Mindjárt megnézzük, hogy mi a helyzet. Nincs többlet szavazat, úgyhogy igazán gratulálok a néppártnak. Jó. Akkor kezdjük. Parlament és tanács módosító határozata a kikötő szerinti állam illetőkességének ellenőrzési joga. Liberácki úr volt a Shadow mellette ellene tartózkodás, ezt elutasították. 29-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es, ez csak egy nyelvi kiegészítés, nem nagyon lé... hát nyilván azért számít, nem mondhatom azt, hogy nem számít. 33-as Liberacki féle módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 34-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Kettes mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Úgy tűnt, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. Megnyitottam a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezártam és elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 3-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, ezen utasításra került. Hát én innen egyértelműleg láttam, de leszek olyan kedves, hogy nem halljuk a közbekiabálásokat sajnos, de elutasítottuk. Ha a titkárság egyértelműen azt mondja, hogy világos volt, akkor világos volt. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás átment. Hatos, azt kell tudni erről, hogy ez csak a négyes paragrafusra vonatkozik a 18-as cikkben, tehát mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, hetes, mellette, ellene, tartózkodás átment. 8-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 39-es sokafogyottá vált, úgyhogy megyünk tovább a 9-essel mellette. Technikai megjegyzés van, ezt vegyék figyelembe mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-esről nem szavazunk, illetve bocsánat, mégiscsak mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette ellenvetések, tartózkodók, átment. 16-os a következő, mellette. A 15-öst elfogadtuk, tehát a 40-es az oka fogyottá vált, ezért ugrunk a 16-osra, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodás. Ezt elutasítottuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es szóbeli kiegészítés a szerzőktől, nem tudom, valakinek van ellenvetése ezzel kapcsolatban. Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom, tehát mellette ellene kiszavaz. Tartózkodók. Elutasítottuk. Ellenőrizhetjük, rendben van. Megnyitottam a szavazást. 44-esről szavazunk, tehát a szóbeli kiegészítéssel. Ha mindenki szavazott, lezárom és ezt elutasítottuk. 45-ös visszavonták, 46, 47 és 48-as közösen, együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, és megnyitottam a szavazást, tessék. Ha mindenki szavazott, akkor lezártam, és elutasítottuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, tehát a 22-est ellenőrizzük elektronikusan, lehet szavazni. Ha mindenki szavazott, lezárom, és elfogadtuk. Egyes mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 24 estől is szavazhatunk, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 25-ös, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 26-os mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 27-es mellette, ellenvetések, tartózkodók, elfogadtuk végszavazás, megnyitottam, ebben a módosított formájában szavazunk a dokumentumnak. Ha mindenki leadta a szavazatát, akkor lezárom a szavazást. És elfogadtuk 30 5-4 arányban, és a jogalkotási állásfoglalás pillanat. Tehát megnyitottam a szavazást a jogalkotási állásfoglalásról, lezártam, és ugyanezzel az eredménnyel 35-4 arányban elfogadtuk. Köszönöm. Change of personnel. Akkor személycsere következik. Jelentéstervezet. Európai Közösség hajó tulajdonosainak szövetsége és az Európai Közlekedési Szállítói Dolgozók Szövetsége között létrejött munkaügyi egyezmény alapján a kötött megállapodást végrehajtó irányelv. Egy blokkban történő szavazást szeretnék javasolni. Van-e ellenvetés? Jó, akkor menjünk részletekbe. Kettes módosító mellette, ellene. Elfogadtuk. Hármas mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadva négyes módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 40-es után a 41-es elfogadtuk, 6-os módosító, ellene elfogadtuk, 7-es módosító, támogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk, 8-as támogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. 9-es részenkénti szavazás az ALDE kérésére az első rész. Az első részre szavazunk, ki támogatja, ellenzi, tartozik elfogadtuk, második rész, támogatja, ellenzi, elfogadva. A 16-ost, a 10-től 16-osig eh, lehetne blogban Tízes kitámogatja, ellenzi, elfogadtuk tizenegyes mellette, ellene. Elfogadtuk tizenkettes es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 43-as, ki az, aki támogatja, ellenzi, elfogadtuk. 13-as, támogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. 14-es, elfogadva. 15-ös támogatja, ellenzi. Tartózkodik, elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 18-as támogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadva. Tovább továbbra is darabonként szavazunk, nem lehet ezt valahogy összevonni? kérdezi az elnök. 19-től 42-ig, 19-től 42-ig blogban. Nos, támogatja, ellenszavazat, elfogadva. 41-es. A 31-es, bocsánat, elfogadva. 32-es támogatja, ellenzi, elfogadva. 33-as támogatja, ellenzi, tartózkodik. Elfogadtuk. 34-es ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodik. Átment. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadó. 36-os ki az, aki mellette van, ellene van. Elfogadtuk. 37-es mellette ellene elfogadtok 44-es, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodik, elfogadva. 38-as, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1-es, támogatja, ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Végszavazás következik Megnyitom a végszavazást. Mindenki leadta a szavazást, lezárom a szavazást. Ez 34 szavazattal, nulla ellenszavazattal elfogadtok. Gratulálunk! A következő szavazás az EMSA szabályozás. Ez egy elektromos szavazást jelent. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 34-el, 2 ellenében. Fleckenstein úr, gratulálunk. Ezzel az ülésnek ez a része e, lezárult, most következik a koordinátorok ülése. Megvárjuk, amíg az illetéktelnek elhagyják a helységet, aztán folytatjuk.